Der Präsident! Az elnök. Hogy? Hölgyeim és uraim, kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét. Csiling, csiling. A november 13-án felfüggesztett ülésszakot ismét eh, megnyitom. Hölgyeim és uraim, holnap Ferenc pápa őszentségét üdvözöljük itt.